Hallható a magyar tolmácsolás? Hallható a magyar tolmácsolás? Hallható a magyar tolmácsolás? Hallható a magyar tolmácsolás? Igen? Jó, rendben. Jó, jó. Hát itt van itt. Hát vagy may I um, try to give you some practical... Akkor most uh, néhány gyakorlati tanácssal szeretném önöket ellátni. Egyelőre kérem, hogy a mikrofon, tehát a speak gombot senki se nyomja be, különben a kamerák egyből az illető személyre fognak uh, fordulni, és őt fogják mutatni, úgyhogy lehet, hogy valaki szeretne a tévében is fellépni, de mindenképpen nagyon zavaró lenne, hogyha a teremkép állandóan emiatt megváltozna. Tehát amíg nem értünk a az első rész végére, addig ne kérjen senki szót, ne nyomja be senki a speak gombot, majd utána elmagyarázzuk, hogy hogyan működik. Remélem, hogy minden tolmácsolás működik és mindenki a saját nyelvére kap tolmácsolást. Azt hiszem, hogy vannak iránymutatások arra, hogy hogyan találhatja mindenki meg a saját nyelvű tolmácsolását. Akiknek tolmácsolásra van szükségük, és hogyha ez valóban működik, akkor kérem, hogy ezt jelezzék nekem kézfeltartással, hogyha mindenki hallhat, hallja a saját nyelvére a tolmácsolást, így ellenőrizzük, hogy ha mindenki feltartja a kezét, akkor az azt jelenti, hogy minden működik. Ha jól látom, működik. Ha nem, akkor a szomszédjára nézze mindenki, és hogyha bárkinek bármi problémája van, akkor kérem, hogy szóljanak, de úgy látom, hogy működik a dolog. Először is szeretnék elnézést kérni a mai nap levezető elnöke José Manuel Fresno sajnos nem tud eljönni. Spanyolországból nem sikerült ideérnie Párizson keresztül. Várhatóan 11 órára már itt lesz, de mindenképpen megkezdjük a munkát nélküle, úgyhogy én lépek a helyébe. Ludo Horemans vagyok, az Európai Szegénység Ellenes Hálózat elnöke vagyok. És minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy José Manuel Fresno helyett levezessem az ülést. Persze ez nagyon nehéz feladat számomra. És a biztos úr Andor László nevében is elnézést kell, hogy kérjek, de Samer asszony van itt nálunk, ő lép Andor biztos úr helyébe, a mai ülésen, és Berez asszonyt is üdvözlöm. Ő a foglalkoztatási és szociális ügyek foglalkozó parlamenti szakbizottság elnöke. Üdvözöljük, és üdvözöljük Mártinez asszonyt is, aki a spanyol elnökséget, az EU spanyol elnökségét képviseli. A spanyol elnökség szervezte meg ezt a mostani ülést, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy a spanyol kormány az EU spanyol elnöksége nevében minden erőfeszítést megtett azért, hogy ezt a kilencedik a szegénységben élők európai ülését megszervezze. És örülök, hogy a Szociális Védelmi Bizottság is képviselteti magát Spitas úr nevében, és külön üdvözlöm Adelia Fernandezt, aki az előző, tehát a nyolcadik találkozót képviseli, és aki beszámol majd arról, hogy az előző nyolcadik találkozó hogyan folyt le. Miután illusztis vendégeinket, előadóinkat bemutattam, azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a közönség között található igen illusztris személyek is bemutathatnák magukat. Szeretném üdvözölni a delegációkat, és azért, hogy egy kicsit láthatóbbá váljon mindenkinek a jelenléte, a delegációk listáját átnézzük, és hogyha valaki úgy gondolja, akkor felállhat, hogy lássuk, hogy kiről van szó, és hogy üdvözölhessük az adott ország delegációját itt a 9. európai találkozónkon. Tehát először Ausztriát kérném, az osztrák delegációt, hogy álljanak fel. Köszönöm szépen. Belga delegáció. Bulgária, Csehország, Ciprus, Dánia, Észtország Finnország Franciaország Németország Görögország. Magyarország. Írország. Olaszország. Lettország. Litvánia. Luxemburg. Malta. Hollandia. Norvégia. Lengyelország. Portugália. Románia Szlovákia Szlovénia Spanyolország Svédország. Egyesült Királyság. Ha jól tudom, akkor a delegációk végére értünk, mindenkit üdvözöltünk. Tehát ez egy nagyon különös ülés a szegénységben élők európai találkozója. A spanyol elnökség, az EU spanyol elnöksége szervezte, és az Európai Bizottság, de valójában a delegációk azok, akik a találkozók középpontját képviselik, és ők azok, akik meghívják a, az Európai Unió különböző szerveit és az Európai Parlament képviselőit és a kormányok képviselőit, tehát egy kicsit fordított itt a helyzet a rendes EU-s helyzethez képest, és nagyon örülünk annak, hogy így sikerül ezt megszervezni. Szeretnék egy kis láthatóságot kölcsönözni a vendégek csoportjainak. Mivel az Európai Parlamentben vagyunk, azt kérném a, az európai parlamenti képviselőktől, hogy álljanak fel, legyenek olyan kedvesek. Tehát a parlamenti, európai parlamenti képviselőket kérem, hogy álljanak fel, üdvözöljük őket is. Talán az asszisztenseik is megtehetnék mindezt, hogyha vannak itt parlamenti képviselő asszisztensek, Kérem, hogy ők is álljanak fel, üdvözöljük őket. Most pedig ö, szeretném, hogy azok, akik a bizottsághoz kapcsolódnak, vagy az Európai Uniós ö, közigazgatáshoz, hogy ők álljanak fel, hogy őket is üdvözölhessük. Tehát akik a bizottságtól vagy az adminisztrációtól jöttek. és kérném, hogy minden más olyan személy, aki az EU-s kormányokat képviseli, szintén álljon fel, hogy őket is üdvözölhessük, akik bármilyen szinten a nemzeti kormányokat vagy a nemzeti közigazgatásokat képviselik. Kérem, ők is álljanak fel, és üdvözöljük őket is ezen a találkozón. És ha jól tudom, akkor még vannak további meghívottaink, talán egyik kategóriába sem tartoznak mondjuk azok, akik a civil szervezeteket képviselik, vagy általában a civil társadalom bármely szervezetét. Kérném, hogy ők is álljanak most fel. Tehát a civil szervezetek és a civil társadalom képviseletében itt lévőket is kérem, hogy álljanak fel. Valóban itt vannak, igen, láthatjuk, egyre többen állnak fel. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek. Lehet, hogy még mindig van valaki, aki egyik kategóriába sem került bele. Kérem, hogy akkor most ők álljanak fel, nehogy bárki kimaradjon. Vagy mindenkire sikerült sort keríteni? Nem akarok senkit sem kihagyni. Üdvözöljük a kimaradtakat is. Nos, ezen bemutatkozás után azt gondolom, hogy rendkívül fontos, az európai találkozónk kezdetén már kimondani, hogy ez a kilencedik ilyen találkozó, és egyben az európai szegénység ellenes év is ez, és úgy gondolom, hogy ez rendkívül ö, különleges alkalom arra, hogy itt az Európai Parlamentben ezt a találkozót megtartsuk. Az Európai Parlament az a szerve az Európai Uniónak, amelyet az Európai Uniós állampolgárok választanak, és nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk, és hogy az elnökség, a bizottság és az Európai Parlament is képviselteti magát ezen az ülésünkön. És azt gondolom, hogy ezt már mindenki tudja, de azért még egyszer elmondanám, hogy nagyon fontos ez az ülés. Nem csak azért, mert most ez az Európai Szegénység ellenes küzdelem éve, hanem azért is, mert megpróbálunk több választ találni azokra a javaslatokra, amelyeket a korábbi európai találkozóinkon tettünk. És így felmértük, hogy milyen javaslatokat tettünk eddig korábban, és hogy milyen javaslatokat nyújtottunk be az európai intézményekhez és a kormányokhoz, és reméljük, hogy erre választ is kapunk, kaptunk. Még akkor is, hogyha a válasz annyi, hogy hát nem igazán tudjuk, hogy ezt hogy lehetne ezt a javaslatot végrehajtani, legalább tudunk róla beszélni. És a plenáris ülés után a műhely munkákban, a workshopokban sikerül majd ezt a vitát tovább folytatni, miután meghallgattuk az előadóinkat. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy a szegénységben élők javaslatait meghallgassák azok, akik a szakpolitikákat kidolgozzák, legyen az európai vagy nemzeti szinten hiszen nagyon jól tudjuk, hogy azok, akik nemzeti szinten felelősek ezért, ők európai szinten is fontos szerepet vállalnak a döntéshozatalban. A miniszterek tanácsa állandóan döntéseket hoz, és az Európai Unió tagállamainak a kormányai azok, és a kormányok képviselői, akik ezen javaslatokról döntenek. Tehát ezért már nagyon kíváncsian várjuk, hogy mit fognak ők mondani, és hogy ezt a vitát, ezt a beszélgetést lefolytathassuk, hogy hogyan tudják a mi javaslatainkat alkalmazni, vagy hogy mi a probléma egy adott javaslattal, azért, hogy utána ezt meg tudjuk beszélni. Tehát rendkívül fontos célkitűzése ennek a találkozónak ez a vita, és az, hogy a következő időszakban is folytathassuk ezt a munkát. Nagyon fontos ez a mostani pillanat. Most, hogy az EU 2020-as stratégia és annak a sorsa eldőlt, most, hogy az állam és kormányfők és a tanács a múlt héten valóban döntött az EU 2020-as stratégia legfőbb célkitűzéseiről, a befogadásról, és arról, hogy meg kell hozni az első lépést afelé, hogy felszámoljuk a szegénységet, hiszen ez kell, hogy a legfőbb, a legelső célunk maradjon, az, hogy teljes mértékben felszámoljuk a szegénységet, hiszen a szegénység egy ilyen jóléti térségben, mint az Európai Unió mindenképpen ö, felszámolandó. És ezt mindjárt reméljük, hogy ezt sikerül elérni. A múlt heti döntések tehát azt gondolom, hogy tovább lépnek a már korábban meghirdetett célok felé. Most megadnám a szót az előadóinknak. Először is, mivel az Európai Parlamentbe hívtak meg minket, először tehát Pervans Berez asszonynak adom meg a szót, aki a foglalkoztatással és szociális ügyekkel foglalkozó parlamenti szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a nyitó szavait mert ezzel tudott ön társítani ön mindannyiunkat ehhez a naphoz, a napnak a programjához. Itt az Európai Parlamentben az a gyakorlat, egyébként ez egy eléggé szokatlan gyakorlat ez a típusú fogadtatás, és nagyon üdvözlöm ezt a lépést, mert ezzel megkönnyebbül az a mód, ahogyan együtt fogunk tudni dolgozni. Üdvözlöm Önöket az Európai Parlamentben. Tudom, hogy ez az első alkalom, hogy az Európai Parlamentben történik ez az ülés, holott tudni kell, hogy minden európai polgárnak a székházában vagyunk, és ez egy olyan lehetőség most arra, hogy azoknak, akiknek a hangját nem lehet hallani, azoknak is megadhassuk itt a lehetőséget, hogy kifejezzék magukat, és nekünk az a politikánk, hogy mindenkit meg kell hallgatnunk, és ezért is nagyon üdvözlöm a különböző politikai árnyalatok képviselőit is, hogy itt közösen hallgathatjuk majd önöket meg. És hogy közösen meghallgathassuk a gondjaikat és azokat a dolgokat, amik foglalkoztatják az itt ülőket. A mostani konferencia, akkor, amikor itt nyílik meg, annak az eredményeként történik, hogy megnyertünk egy csatát. Ugyanis tudni kell, hogy 2020-ig kell egy stratégiát kialakítani az európai térségre, pontosan annak érdekében, hogy a szociális kizártság ellen tudjunk föllépni hogy maradjunk ebben a munkánkban. És pontosan ezért üdvözlöm az önök eltökéltségét, mobilizációját, és a biztos úrnak az elhatározottságát is azt illetően, hogy lehetővé vált, hogy megnyerjük ezt a csatát, hogy innentől számítva az Európai Unió térségében azt a célkitűzést tudjuk kitűzni, hogy a kizártságot és a szegénységet a mindazok, akiket nap mint nap érint ennek a döntésnek a hatása, tudják, hogy ez milyen nehéz dolog. Mit, mit is jelent a szegénység? Hogyan lehet ezt mérni? Hogyan lehet látni? Hát látjuk ugye, hogy benyomásunk az, hogy ez egy régi történet, mert mindig beszélünk róla. Tehát ez azt jelenti, hogy újabb intézkedéseket, újabb eszközöket kell kitalálni ennek az kitörlésére. És ezért is kell, hogy mindenki hangot adhasson ennek. Úgy ítélem meg, hogy a válság időszakában a a, a válságot mértékben érinti a tett is. Az a válság, amelyben most az Európai Unió van, tulajdonképpen arra kell, hogy ösztönözzön bennünket, hogy újra felosszuk a javakat. Tehát egy olyan hatás történt most, hogy tulajdonképpen újra elosztják azokat a negatív hatásokat, amelyek az elmúlt időszakban sújtottak bennünket. Ugyanakkor a tagországoknak kötelességük, hogy a piacoknak a kapcsán azt tűzzék ki célul, célul hogy a szegénységet kitöröljük, de sajnos a, kötele, a költségvetéseknek a csökkentése ilyen értelemben befolyásolja ezt az egészet. Nekünk viszont arra kell törekednünk, hogy legyen annyi pénz arra, hogy ezeket a dolgokat el tudjuk érni. A javaslatok kapcsán, amelyeket az 8, a nyolcadik ülés kapcsán határoztak meg, abban azt is meg lehetett találni, hogy hogyan lehet hozzáférni a közérdekű szolgáltatásokhoz. Igen, nagyon fontos, hogy a szegényekhez hozzájönnek. Hogyan lehet egy meghatározott célt valójában gyakorolni, és hogyan lehet azt elérni, hogy a gyerekek iskolába mehessenek hogy a szegény gyerek ne kerüljön ki az iskolákból. De felmerül az a kérdés is, hogy hogyan lehet az oktatást közben finanszírozni, az egészségügyi kérdéseket hogyan lehet finanszírozni, és pontosan ezért a tagországoknak a költségvetését kell konszolidálni. Ez egy nagyon jelentős üzenete ennek a stratégiának. Nyilván a legnagyobb célunk az az, hogy a szegénység ellen tudjunk harcolni, mert így fogunk tudni előrébb haladni. Most azt szeretném mondani, hogy a szociális ügyekkel foglalkozó bizottsági kollégáimmal együtt közösen hogyan dolgozunk ennek a célnak az elérésében. Az Európán tegnap elfogadták ide Figredeannak a jelentését, ami egy ö, ö, jelentős munka volt, melynek kapcsán beazonosíthatták, hogy tulajdonképpen a minimális jövedelem egy kulcs tényezője annak, hogy hogyan lehet a szegénység ellen harcolni, és ezért is meg sikerült megszereznünk a támogatását az elnökségnek ehhez. Az Európai Parlament ebben a tekintetben nagy támogatást ad. Ugyanakkor az év során több rendezvény van ennek a témakörnek a keretében. Emögött az a gondolat van, mindannyian tudják, hogy október 19-én egy ünnepélyes ülése lesz, az európai ülés lesz, Öm, hát néhány szót szeretnék még szólni a tavalyi ö, ülésnek a kapcsán. Beszéltünk ugyan arról már, hogy vannak az európai, vás, az európai térségben úgynevezett a válsággal együtt járó károk is. Az Európai Parlamentben mi ezt már jól mérjük. A miniszterek között Bizonyos szempontból vannak egyensúlytalanságok, például a gazdasági és a pénzügyi miniszterek és a szociális miniszterek között bizony ez az egyenlőtlenség van, és ilyenkor harcolni kell annak érdekében, hogy akkor, amikor egy olyan miniszter, aki a szociális ügyeket képviseli, igazán meghallgatásra kerüljön a pénzügyi miniszterek által. Mert akkor, amikor akkor arra kell tölekednünk, hogy az európai adósságokat próbáljuk kiküszöbölni. Ennek nem szabad átváltania a szociális politika rosszabbá válására. Nagyon jól tudjuk, hogy a különböző jogoknak, oktatás, lakás és egészségügyi jogoknak a gyakorlásához azért jelentős szükségletek vannak. De hogyan fogjuk tudni majd ezeket mérez, mérni? Ugye, hogyan fogjuk tudni fölmérni, hogy valójában vissza tudjuk szorítani a szegénységet? Hát számunkra az a azok a jelzések, amelyeket megfigyelünk és amelyeket megkapunk, például a a hajléktalanokkal kapcsolatosan, ezek is jelzést jelentenek számunkra. Aztán néhány szót szeretnék szólni a közös közérdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférést illetően. Hát ugye akkor, amikor fölmérjük a válságot, ennek kapcsán kérem azt, hogy az Európai Bizottság mérleget készítsen arról, hogy hogyan hat a válság a közérdekű szolgáltatásokra, mert ezeknek a közérdekű szolgáltatásoknak a szintrehozását kell célul kitűznünk. Tavaly hangsúlyt fektettek arra is, hogy hogyan lehet hozzáférni egy bankszámlához, illetve az úgynevezett univerzális banki szolgáltatásokhoz. Ezzel kapcsolatosan is volt egy új javaslat az Európai Bizottságban. Ezt a, két nappal ezelőtt a szociális ügyekkel foglalkozó biztos munkája, bizottságnál vizsgáltuk meg meg. Utolsó sorban pedig ugye már beszéltem a minimális jövedelemről, azok az alapján, amit Fegredóval vizsgáltunk meg. Szeretném, hogyha ezt a követelést mindenki megértené. Én minden esetre megköszönöm, hogy e-, ezek a munkák előre haladtak. Köszönöm azt is, hogy mindenki itt van. Nagyon fontos, hogy önökkel véleményt cserélhetünk és fontos az is, hogy a lehető legjobb törvénykezés történhessen annak irányában, hogy ez a szegénység ellenes harc eredményes legyen. Köszönöm szépen Beresz asszonynak ezt az első válaszadást ebben a rendkívül fontos témában. Ezek fontos dolgok a szegénységben élők számára. Igaz, hogy a munkának folytatódnia kell az Európai Parlamenttel együtt. Sok mindent kell még megtenni annak érdekében, hogy a politikai vonalakat befolyásolhassák ezeknek a kérdéseknek az előrebb vitelében, a válsághelyzetben, de ezek egyértelmű dolgok, de nem igazán hasz, gondolunk arra, hogy hogyan lehet felhasználni ezeket mint ahogy ön is mondta, a szociális kiadásokat nem szabad úgy nyírbálni olyan értelemben, hogy megakadályozza a szociális előrehaladást. Köszönöm szépen, és most átadom a szót Madame Martineznek, aki a spanyol európai elnökséget képviseli. Köszönöm szépen Horeman úrnak. Köszönöm szépen Perez asszonynak is, és Adéla Fernándeznek. Köszönöm szépen mindannyiuknak. Üdvözlöm Önöket. Öröm számomra, hogy a spanyol kormány nevében felszólalhatok az európai tanács spanyol elnöksége kapcsán nekünk ez a találkozó nagyon sok reményt is jelent. 2010-ben egy új szociális szerződést fogunk kialakítani. Ennek az évnek a keretében a szociális fejleményekért harcolunk az szegénység ki küszöböléséért, és annak érdekében, hogy 80 millió, tehát az Európai Unióban élők 16%-át érintő embernek a sorsát kívánjuk javítani. A, holnap, a mai és a holnapi nap kapcsán tapasztalatokat fognak hallani, és nézett véleménycseréket fognak tudni lebonyolítani ezzel kapcsolatosan. Ami a legfontosabb, ezeknek az üléseknek a kapcsán 150 szegénységben élő ember fog tudni részt venni a vitába. A 150 személy a 24 országából van itt az európai térségnek. Ez, ez a részvétel nagyon fontos, ugyanúgy, mint ahogy a regionális, az országos és a nemzetközi szervezetekben való részvétel, mert ennek nagyon nagy szerepe van abban, hogy hogyan lehet az önök, cél, az önök élet körülményeinek a javítását célba venni tenni. Az önök egyéni hozzájárulása ehhez és nagy segítség. Madridban volt januárban egy ülés a szociális kérdésekkel kapcsolatosan. Ma meggyőződünk, meggyőződéssel vagyunk azt illetően, hogy csak a mérő rendszerekkel, mérőeszközökkel fogjuk tudni valójában mérni azt, hogy mennyire tudunk előre, előrelépni, és hogy jó irányba lépünk el. De ezen túlmutató célkitűzéseket kell még elérni. Három tengelye van ennek. Hát elsősorban a korábbi találkozóknak a kapcsán meg kell vizsgálni, hogy az eredmények eredmények milyenek az szegénységben élők helyzetét illetően, de ugyanakkor a politikusokkal és döntéshozókkal is kell tudni beszélni, és az Európai Parlamentben ülő képviselőkkel is. Ezt követően ennek az elemzésnek a felhasználásával a szegénységben élőkkel együtt közösen fognak kidolgozni egy tíz évre szóló programtervet. Ez egy olyan program lesz, amelyben mindannyian együtt leszünk, és az országok ilyen értelemben a saját felelősségüket fogják meghatározni konkrét célkitűzések megvalósításával, és ugyanakkor konkrét ö, ö, intézkedésekkel. Pontosan ebben az értelemben kívánja Spanyolország elkötelezettségét föntartani, és a, a 2010-es a szegénység kiküszöbölése égisze alatt zajló év keretében kívánja Spanyolország ezeket a célokat megerősíteni. Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a szegénység elleni harcnak visszavonhatatlan célkitűzéseinek kell lennie. Spanyolország a saját elnöksége ideje alatt arra törekedett, hogy ezeket az eredményeket mérni lehessen, erre majd később kitárunk. A szociális védelemben és a, a szociális védelem mellett a arra törekedtünk, hogy ne veszítsük el az európai szociális modell képet, nekünk arra kell törekednünk, hogy a legjobb arcát mutassa ilyen értelemben a döntéshozóknak a köre. Ki kell szélesíteni a szociális védelmi intézkedéseket, és a válság kapcsán Spanyolország azt kéri, hogy a szociális politikák konszolidáltak legyenek, és a legsérülékenyebbeket védenek segíteni lehessen, mindenkinek védelmet biztosíthassunk. Az első javaslatunk ebben az irányban januárban kerültek bemutatásra, akkor, amikor a 2010-es évnek a kezdetén voltunk, és ennek a legnagyobb körben történő terjesztésére törekszünk áprilisban, Kordobában a romákat érintő konferenciát jelent, rendeztünk, hiszen őket nagyban érint érinti a szociális kizártság. Nagyon fontos döntések születtek, amelyeket későbbiekben fogadnak el. Egyébként jelentős lépések voltak az június hónap során, az Hormans úr által említett ülésnek a kapcsán egy hetes ülésünk volt. Az EBSCO három célkütőzést tűzött ki, amelyel a, olyan jelzőszámok kialakítását tűzte ki célul, amelyel mérni lehet a kitű, kizártságot, illetve például a, egy-egy háztartásban élő munkanélküliek számával és a többi különböző számokkal hogyan lehet ezt mérni. Az Európai Uniónak június 17-ére volt egy ülése kitűzve, amelynek kapcsán 25%-kal kell tudni visszaszorítani a szegénységi rátákat 2020-ra. A harcot folytani, folytatni kell. A a 2020-as stratégiának a keretében nagyon figyelnünk kell a nőknek a helyzetére, figyelembe véve az, hogy sokkal nagyobb mértékben sújtja őket a szegénység, nagyon sok olyan feladatot látnak el, amelyeket nem fizetnek meg rendesen, gyerekekkel kell foglalkozniuk, vagy pedig függőségben érő személyeket támogatnak, segítenek. Fontos, hogy a nőknek a helyzetét is azzal tudjuk támogatni, hogy a foglalkoztatás piacán megfelelő módon be tudják őket venni. Brüsszelben pedig május elején rendeztek egy ülést a hajléktalanoknak a kérdésével kapcsolatosan. A szegénység az időseket is érinti, és ezzel kapcsolatosan volt egy másik meglátás, méghozzá az, hogy generációról generációra ültetik át ezeket a hatásokat, és ez is nagymértékben sújtja a gazdaságunkat. Most szeretném befejezni egy olyan gondolattal ezt az egész gondolatsort, amely egyébként mindenkinek a gondolata egyben, a jelenlegi válságos helyzet és azok a, az intézkedések, amelyek ezzel kapcsolatosan jönnek, nem szabad, hogy a jóléti társadalmat visszavesse, nem szabad az eredményeinknek visszaesniük, és úgy gondolom, hogy azok a megállapodások, amelyek ilyen irányban megszülettek, ezek segíteni fogják a szociális politikának a végrehajtását, több tevékenységet fogunk kifejteni, segíteni ezeknek az ambiciózus célkitűzéseknek az elérésére. Hát Simon Baumann, egy német szociológus azt mondta, hogy egy társadalomnak a szilárdsága attól függ, hogy a legsérülékenyebbekkel tudjon megfelelő módon együtt élni és támogatni őket. És úgy gondolom, hogy vannak az elve alapján, ami valójában a mi szilárdságunkat képviseli a mi társadalmunkon belül, Tehát azt akartam mondani, hogy arra kell számítanunk, ami valós adót jelent számunkra, méghozzá az a szolidaritás, amelyet a legsérülékenyebbekkel szemben tudunk kifejteni, ez fogja a társadalmunkat előrébb vinni, ugyanakkor ez kreativitást, megoldásokat biztosít, ugyanakkor álmokat is tud ösztönözni, projekteket is kialakítani egy progresszista politikáról van, van szó, arra van szükség, a jövőt nem lehet bizonytalanság és félelemmel várni. Arra kell számítani, hogy lehetőségeket is fog a jövő magában rejteni. Tehát az Európai Uniónak a célkitűzése, de nem csak az Európai Unióé, hanem az államok és mindannyiunké, az az, hogy a társadalom dinamizálását kell tudnunk elérni, több szabadságra van szükség, és ugyanakkor nagyobb egyenlőségre van szükség a társadalomban, a nők és a férfiak között. Ki kell tudni küszöbölni a félelmeket, nem szabad félni attól, hogy betegek leszünk, hogy elveszítjük a munkánkat, hogy megöregszünk, és nem lesz miből élnünk. Hát ezek azok a kockázatok, tehát a betegség, az idős kor és a munkanélküliség azok a dolgok, amelyek sújtják a szegényeket, és a jóléti társadalomnak ebben az irányban kell előrelépnie. Nem szabad ezeket az adukat elveszítenünk, és a szociális védelmi hálózatok kiépítését kell megerősítenünk, hiszen ez az európai mi voltunknak, identitásuknak az alapja. Egy, ugyanakkor engedjék meg, hogy még egyszer üdvözöljem Önöket, gratuláljak ehhez, és hogy jó munkát kívánhassak Önöknek erre a kétnapos ülésre, hogy nagyon jó gondolatok, nagyon konkrét ötletek merüljenek föl, amelyekkel a kormányok felé tudnak majd visszalépni. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó szerencsét kívánok! Thank you very much, uh, Mrs. Martinez. Köszönöm szépen, Martinez asszony. Köszönjük azt is, hogy uh, kiemelte, hogy milyen fontos, hogy a helyzetet megtartsuk, sőt, megerősítsük azt a tényt, hogy azok, akik szegénységben élnek, ettől függetlenül méltányos körülmények között élhessenek. Valóban még nagyon sok a munka ezen a területen. És örülök annak is, hogy elhangzott, hogy noha a spanyol elnökség most már a végéhez ér, hogy a többi elnökséggel folytatják majd az együttműködést, és így a spanyol elnökségnek megmarad a szerepe abban, hogy ezen céljainkat elérhessük. Köszönjük tehát. Most Samuel asszonynak adom át a szót, aki a foglalkoztatással és az esélyegyenlőséggel foglalkozó főigazgatóság igazgató helyettese, aki Andor László biztos úr helyett jött el. Üdvözlök mindenkit! Tisztelt barátaim! Valóban nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma délelőtt Andor biztos úr nevében. Most az Európai Szegénységben Élők 9. találkozóján. Andor úr nagyon sajnálja, hogy nem tudott ma eljönni, de nagyon szívélyesen üdvözli Önöket, és minden jót kíván Önöknek. A korábbi éves találkozóknak nagyon nagy hatása volt abban, hogy a szegénységet és a szociális kirekesztést a napirend egyik fontos pontjaként tarthassák, mind európai, mind nemzeti szinten. A találkozók korábban és továbbra is nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy az EU stratégiai döntéseit befolyásolják a szociális bevonás és a szociális védelem területén az önök aktív szereplése nagyon üdvözlendő. Egyetemű bizonyítéka annak, hogy a szociális bevonási politikák nem lehetnek hatékonyak, hogyha a szegénységben élők nem vesznek részt a politikai döntéshozatali folyamatban. Nagyon örülünk annak, hogy a szegénységben élők európai találkozója mostanra már hagyományá váltak. Komoly előrelépést sikerült elérni és minnyáján egyetérthetünk abban, hogy ettől függetlenül még nagyon sokat kell tennünk. Az idei a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelem éve. Az Európai Unió a szegénység visszaszorítását és a szociális kirekesztés elleni küzdelmet politikai napirendjének egyik legfőbb pontjaként határozta meg. Miről is szól ez az európai év? Mi a célunk vele? Az egyik első célkitűzésünk az, hogy elősegítsük a jobb megértését annak, hogy mit is jelent a szegénység és a szociális kirekesztés jelenleg. Mit jelent ez egy nagyon sokszínű Európai Unióban? Az Európai Évet a szegénységben élőkkel közösen dolgoztuk ki, nem pedig értük. A szegénységben élők központi részei ennek, európai, ennek az európai évnek. Önök, kedves barátaim, központi elemei ennek az évnek. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy megerősítsék az önök aktív részvételét. Az európai évnek a célja az, hogy elősegítse azt, hogy a szegénységben élők jogait tiszteletben tartsák. Azt akarjuk, hogy önök is a társadalmaink teljes körű és teljes jogú tagjai legyenek. Az Európai Unió aktívan fellép a sztereotípiák ellen. Az Európai Évvel az is a célunk, hogy egy üzenetet küldjünk, egyértelmű üzenetet küldjünk. Mi szerint a szegénység elleni küzdelem közös felelősségünk, és minnyájunknak van ebben szerepe. Akkor tudjuk ezt elérni, hogyha már meglévő partneri viszonyokat megerősítjük, megerősítjük hogyha új partneri viszonyokat hozunk létre, és hogyha a hagyományosan már a szociális kirekesztéssel foglalkozók körén túlmenően be tudunk vonni személyeket. Az Európai Év, a civil szervezetek, a szociális partnerek, az üzlet, a média, a regionális és helyi önkormányzatok és a többi szintű döntéshozók számára is fontos, hogy foglalkozzanak a napirendjükön ezzel a kérdéssel, mind 2010-ben, mind a jövőben. Az EU a szegénység visszaszorítását és a szociális kirekesztés elleni küzdelmet politikai napirendjének egyik főpontjaként határozta meg. A szegénység elleni küzdelem az egyik zászlóshajós célkitűzése az EU 2020-as növekedést célként kitűző politikának, stratégiának. A szociális ügyekkel és foglalkoztatással foglalkozó főigazgatóság egyik célkitűzése a szegénység és a szociális kirekesztés visszaszorítása. Három mutató alapján a relatív szegénység, az anyagi ö, megvonás és a lakhatási problémák ö, problémái. Minimum 20 millió szemét szeretnénk ö, ö, kivonni a szegénység és a kirekesztés megtapasztalók közül az állam és kárma, kormányfők ezen ambiciózis célkitűzést tavaly, elnézést a múlt hét csütörtökén, június 20-án fogadták el, amint az már elhangzott. Ez történelmi jelentőségű időpont, és nagy áttörést jelent. Az EU-s szintű célkitűzés a szegénység elleni küzdelem és a szociális kirekesztés célkitűzéseit figyelembe veszi. A tagállamokban nagyon eltérő a helyzet, és a prioritások is eléggé különbözőek. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy a szegénység elleni küzdelem és a szociális kirekesztés elleni küzdelem megfelelő támogatást kapjon az egyértelmű ambiciózus célkitűzések és a megfelelő nemzeti célok segítségével. A szegénység és a, szegény, és a szociális kirekesztés a 2020-as stratégia fontos részét képezi megfelelő vállalásokra van szükség azért, hogy látható eredményeket érhessünk el az igazságosabb és befogadóbb Európa tekintetében. Az EU 2020-as stratégiában a bizottság egy zászlóshajó kezdeményezést javasolt a szociális kirekesztés és a szegénység elleni küzdelemben. Azt szeretnénk, hogyha ez a kezdeményezés kézzel fogható megjelenése lenne az európai szolidaritásnak a legkiszolgáltatottabbak felé. Idén ősszel a bizottság konkrét javaslatokkal fog előállni a szegénység és a kirekesztés elleni platformmal kapcsolatban. Arról kell döntenünk, hogy a már meglévő a szociális befogadásra és szociális védelemre irányuló céloknál hogy tudjuk elérni a fő célkitűzéseket. Azt akarjuk összekötni, ami már eddig is jól működött, az innovatív új megközelítésekkel. A szegénység és szociális kirekesztés elleni platform támogatja majd az EU 2020-as célkitűzéseket azáltal, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót megerősíti. A célja az, hogy ö, felkeltse a figyelmet a szegénységben élők alapvető jogaira. Ezen túlmenően a platform megkönnyíti majd a többi szakpolitikai területek integrációját, például egészségügy, migráció, integráció, nemzeti befogadás és a digitális ágenda területén. Tisztelt barátaim, a 2000, EU 2020-as stratégia sikere attól függ, hogy európai, nemzeti és helyi szinten ki foglalkozik majd valójában vele attól is függ, hogy sikerül-e koordináltan beszélgetést folytatni minden döntéshozóval és érintettel a szegénység és a szociális kirekesztés elleni küzdelemben. Továbbra is megpróbálunk majd elterjeszteni olyan példákat és bevált gyakorlatokat, amelyek jól működtek, ahol sikerült a szegénységből kikerülni embereknek, azért, hogy reményt tudjunk adni mindazoknak, akiket ez továbbra is érint eddig is láthattuk, hogy az európai évnek sikerült politikai lendületet adni és pozitív dinamikát ezen a, ter- ezen a területen, de még mindig csak az év felénél járunk. Köszönöm szépen! Thank you very much, uh, Mrs. Köszönöm szépen, Samville asszony, hogy kiemelte a múlt heti döntéseket és különösen két szó tetszett az ön előadásában. Mi szerint a célkitűzés minimum az kell, hogy legyen, hogy 20 millió embert kiemeljünk a szegénységből. Remélem, hogy a 20 millió az nem a maximális cél a kormányaink számára, hanem valóban ez a minimum cél, ahogy azt ön is mondta, hiszen mindazok számára, akik szegénységben maradnak, ez a minimum, amit elvárhatnak. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta, és örülök annak is, hogy a platform, ezen instrumentum, amit most kidolgoznak, figyelembe veszi az összes eddigi bevált gyakorlatot és előfeszítést, amit a korábbi időszakban már sikerült elérni, és ebből próbálnak tanulni. Köszönöm szépen! A következő előadónk kapcsolatban. Szeretnék Fernández López úrra is kitérni, aki a Szociális Védelmi Bizottság elnöke. Ez egy rendkívül fontos bizottság, ahol a kormányok képviselői foglalnak helyet. Nagyon örülök, hogy eljött ő is. De Angelia Fernández egy kicsit a neve túlságosan is hasonlít, aki a nyolcadik találkozónkat képviseli. Fernández López úr viszont itt lesz holnap is, és a plenárison fog felszólalni. Tehát most akkor Adélia Fernándeznek szeretném átadni a szót, aki a korábbi, a nyolcadik találkozó delegációit képviselője. Képviseli most. Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Comissário Europeu, Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterasszony és a 28 országból itt jelenlévő tisztelt barátaim, üdvözlök mindenkit! Fontos az, hogy a szegénységben élők hallgathassák hangjukat és részt vegyenek a szociális bevonás folyamatában. Az európai találkozóink során, amelyet évente rendezünk meg, az úgymond szegények is részt vehetnek ezen a találkozón. de az európai nemzeti és regionális szinten képviselt személyeknek, attól függetlenül, hogy szegénynek tartják őket, olyan belső gazdaságuk, gazdagságuk van, amit semmilyen egyetemen nem lehet megtanulni. Amikor egy ilyen találkozó részt vesz valaki, nem szegényebb vagy gazdagabb valaki, attól függetlenül, hogy milyen a gazdasági jövedelme. Én, amikor ide eljövök, akkor nem a zsebemben lesz több pénz, hanem a ö, lelki gazdagságom fog mindenképpen megnövekedni valójában a mai világban nagyon sok gazdag ember, lelkileg viszont nagyon is szegény. Attól, hogy valakinek jó autója van, vagy márkás ruhája, attól még nem feltétlen gazdag az az illető. Ugyanis azok, akik csak azért élnek, hogy megvehessék a legjobb autót és a legmárkásabb ruhát, hát azért náluk pont valami nagyon fontos az, ami hiányzik, az, hogy humánusabbak legyenek. Ugyanis ők az élet legfőbb kérdéseivel nem, foglal, nem foglalkoznak. Nagyon nehéz tehát olyan emberekkel együtt élni, ahol az legfelsőbb cél a luxus, hiszen vannak, akik olyan helyzetben vannak, hogy azt sem tudják, hogy mit esznek majd vacsorára, hogy hogyan fizetik majd ki a villanyszámlát, vagy egyéb ilyen nagyon alapvető kérdésekkel kell foglalkozniuk. Sajnos közöttünk vannak olyanok, akiknek néha között kell választani, hogy gyógyszert vehetnek-e, vagy élelmiszert hiszen nincsen elég pénzünk arra, hogy mind a kettőt megvegyük. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekik mindig lesz pénzük. De a gazdasági válság egyértelműen bemutatta, hogy minnyáján kiszolgáltatok helyzetben vagyunk. Jelenleg vannak olyanok, akiknek nincsen 50 centjük se azért, hogy kenyeret vegyenek maguknak. A szegénységben élők találkozóin nincsenek semmilyen korlátok. Mindenki őszintén beszélhet a problémáiról, mert ezen a platformon valahogyan mindenki megélte már a szegénységet, és mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Lehetséges, hogy ez az egyedüli olyan hely, ahol valóban kiemelik a mi, jel- mi jelenlétünket, ahol valóban meghallgatnak minket, ahol emberszámba vesznek minket. a politikai ideológiánktól és politikai színnektől teljesen függetlenül minnyáján szükségünk van arra, hogy méltányosan élhessünk. Ez egy olyan jogunk, amelyel azt akarjuk elérni, hogy mindenki egy minimum szintet elérhessen, hogy mindenki hozzájuthasson a nyaraláshoz, a kultúrához, hogy elmehessünk a moziba vagy a színházba, és mindezt anélkül tehessük, hogy egyéb dolgokról le kelljen mondanunk. Nem szabad, hogy két alapvető dolog között kelljen választanunk az életben. És ilyen alapvető dolognak tartjuk a nyaralást és a kultúrához való, való hozzáférést is. Azt gondoljuk, hogy ezen jogat mindenkinek meg kell adni, attól függetlenül, hogy beteg valaki, munkanélküli vagy nyugdíjas. Egy ideális társadalomban, ha sikerül ezt elérni, az lenne a cél, hogy mindenki dolgozhasson ahhoz, hogy megfelelő élete legyen, de méltányos munkakörülmények között, mégpedig motivált és motiváló körülmények között. Ha viszont valaki nem tud dolgozni, akkor az államnak kell garantálnia a méltányos élethez a megfelelő körülményeket. Például, hogyha valaki beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, akkor az államnak kell fellépnie. Az életszínvonalat mindenki számára megfelelően kell biztosítani, attól függetlenül, hogy milyen körülmények között él valaki. A válaszokat mindenki és minden helyzetnek megfelelően kell kidolgozni. Nem logikus az, hogy olyan megoldásaink legyenek, amelyek bizonyos problémákat mégsem tudnak megoldani. És nem mindig a foglalkoztatás és a munka, ami az egyedüli cél és az egyedüli megoldás. Van olyan helyzet, ahol egy hosszú folyamat utolsó lépése lehet csak a munka, a munkavállalás, a szociális bevonás és befogadás végső lépése. A szegénység elleni küzdelem kollektív küzdelem, amelyben mindenkinek van szerepe, és nagyon fontos, hogy az emberi jogainkat meg tudjuk védeni, ezt nem szabad feladni, ezt a célkitűzést. Az egyik célja a mostani találkozónknak is éppen ez. Az, hogy a tapasztalatainkat meghallgathassuk, hogy jobban megismerjük a többiek problémáit, ebből mindenki számára világosabbá válik, hogy nem vagyunk egyedül a helyzetünkben, hogy sokan mások is hasonló helyzetben vannak. A politikusok nem ismerik a valódi problémáinkat. Ezeket nekünk kell kidomborítani, erről nekünk kell beszélni, mégpedig első személyben kell erről beszélni, fel kell lépni kellő bátorsággal azért, hogy elmondjuk a tapasztalatainkat. Végül pedig szeretném a politikusoknak és a döntéshozóknak megköszönni, hogy részt vesznek ezen a találkozón, akik eljöttek, hogy meghallgassák a mi problémáinkat. ezáltal nekünk is még nagyobb a felelősségünk, és az önöké is, hiszen mostantól nem hagyhatnak minket egyedül ezen küzdelemben. Köszönöm ezen kívül a szervezőknek is, hogy lehetőséget adtak arra, hogy a saját tapasztalataimat megosszam önökkel, majd pedig köszönöm az összes résztvevőnek, hogy eljöttek, és különösen azoknak is, akik már a korábbi találkozókon is részt vettek. Én más ember lennék, hogyha nem vettem volna részt korábban ezeken a találkozókon, hogyha nem hallottam volna azt az összes tapasztalatot, amit elmondtak, és hogyha nem mondhattam el volna én magam is őszintén a saját problémáimat. Köszönöm tehát, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy felkértek arra is, hogy most elmondjam a véleményemet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen Fernández asszonynak, hogy ezt megvilágította. De nagyon fontos számunkra, hogy a szegénységben élőkkel közösen megoszthatjuk ezt a dolgot is, hogy belünket megerősít az, hogy szemben vagyunk, szembe állunk ezekkel a helyzetekkel, és itt Brüsszelben tudniuk kell, hogy számunkra ez nagyon fontos, és nagyon kemény erőfeszítést jelentett az, hogy Brüsszelbe jöhessenek és elmondhassák, és, és hogy ön elmondhassa azt, amit itt elmondott, emögött nagyon sok munka volt. Most szeretnék átérni egy másik részre, méghozzá nagyon fontos, hogy áttérjünk erre a dologra, hiszen Kárpaleli asszonynak szeretném átadni a szót, aki az Európai Bizottság részéről van jelen, és megkérem, hogy világsítsa meg ezeket a dolgokat. A Gárpaleli asszony a szociálpolitikáknak, a szociális politikáknak a kiterjesztésével foglalkozó egységnek a vezetője, tehát a bizottság azokra a javaslatokra gondolva, amelyeket tavaly hoztak meg, azokból merítve hozza most a gondolatait. Köszönöm szépen hogy segítettek bennünket ebben az, ennek az ülésnek a megszervezésében. Nagyon nehéz feladatot adtak nekem, mert nagyon pozitív hozzáállások voltak az előző beszédekben. Most nekem egy nagyon nehéz feladat jön, mert azt kellett ugye megvizsgálnom, hogy milyen módon követték az előző ülést. Gyakorlatilag össze kellett, föl kellett mérni, mérni az elmúlt négy, kilenc éves tapasztalatot és szinte tradíciót. Hát ez egy tulajdonképpen az a jelenet, mint amikor a pohár félig van vagy tele, vagy félig üres. Tehát ennek, a, ennek az egész eljárás rendszernek a dinamikáját, amelyen belül ugye már az elmúlt időszakban előre jutottunk, ezt kell fölmérni. Tudom, hogy emberek azt mondják, hogy igen, ez fontos volt, de a kérdés az, hogy javult-e a helyzetük az embereknek? Hát engedjék meg, hogy e- elmondjam. Tehát akkor, amikor a francia elnökség volt, ami szintén nagyon aktív elnökség volt szociális politika szempontból, akkor eldöntöttük, hogy egy nagyon jelentős eseményt fogunk majd szervezni, méghozzá kerekasztal konferenciákat a szegénység kizárására, és eldöntöttük, hogy ezekkel a kerekasztalokkal az önök rendezvényét, az EAP-nel összekötjük. E, és emlékszem, e, hogy a fő biztos e, Martin Hirsch egy nagyon ünnepélyes beszédet mondott, és egy volt egy csoport, aki azt mondta, hogy ön csak beszél, de a, a szegények már nem tudnak tovább várni, már nem tudunk tovább várni, nekünk szükségleteink vannak, és ez nagyon megrendítő volt, és nagyon intenzív pillanata ennek a felszólalásnak, megszólalásnak, mert azt a benyomást keltette, hogy ezeknek tényleg most már a szükségletek megfogalmazásán túl kell lépni. Tehát egyre arra kell törekednünk, hogy a e, e, ez, ez a szakadék szűkebb legyen most már. Hát, hát múlt héten, amikor visszatértem mm, mm, mm, a 2000-es Lisszaboni szövegekhez, átolvastam ezeket, és ugye meg kellett vizsgálnom, hogy milyen fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy ki tudjuk küszöbölni a a, a szegénységet. Hát ugye ennek kapcsán elmondhatom, hogy most már tíz éve voltak azok a célkitűzések, amelyeket meghatároztunk, és úgy látszik, hogy túl lassan haladtak előre a dolgok. Nos, Hát az első eredménye annak az ülésnek számomra múlt héten az az volt, hogy ugye meg kellett vizsgálnom, hogy mennyire követtük ezt. De ugyanakkor azt is látni kellett, hogy nagyon sürgős a helyzet. A másik pedig az, hogy miért is akartuk a, a, a, a különböző delegációknak a részvételével ezt az egészet föl gyorsítani. Hát azért, mert a politikai ágendát kellett ugye ilyen értelemben felgyorsítani. Na most az, az európai hálózatoknak a szerepét kell megerősíteni, mert ennek részben legitimitása van, és ugyanakkor törekvéseket is tud adni. Mert nyilvánvaló, hogy mindenkinek nagyobb az ereje akkor, hogyha már a területről szóló hangokat tudja figyelembe venni és jobban lehet érteni, hogy a legkevésbé kedvező helyzetben élőknek a hangját lehet hallani. Tehát láttuk egyébként ennek az egésznek milyen hatása van az ágendára, egy sor fórumban, ülésen és a többi. Tehát amit most mi valójában hangsúlyozunk, az az, hogy az aktív bevonás politikáját kell követnünk, és ezek más dimenziókat fognak már érinteni, a szociális szolgáltatásoknak a kérdését, a bevonást, a, hontal, a, a which came hajléktalanságot ki kiszöbelni, és a többi. Tehát általában ebből az ülésből, de által, és ugyanakkor a társadalomból jövő hangokat kell figyelembe venni. Hát vannak dolgok, amelyeken továbbra is dolgozunk, de elmondhatjuk, ugye, hogy a participációt már valamelyest jobban tudtuk felfejleszteni, de még vannak további dolgok, amelyeket segíteni, támogatni kell. Itt vannak a szociális jogoknak az ismertetése, e, ezzel kapcsolatosan még nem tudtuk az igazán meghatározott határidőket betartani még, de fontos, hogy ki kellett szélésíteni azoknak az eszk- azokra az eszközökre való rálátást, amely a célkitűzések elérésében segít hát nagyon nehéz és nagyon komoly kihívást jelentenek ezeknek a dolgoknak a megvalósítása, de biztos vagyok benne, hogy további investíciókkal, beruházásokkal, erőfeszítésekkel tovább tudunk még lépni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Karpalelli asszonynak, köszönöm, hogy elfogadta ezt a nagyon nehéz feladatot, melynek kapcsán a válaszok, kezdeti válaszokat meg lehetett adni. Most meg fogom kérni, hogy Daniel Dix jöjjön ki, és beszéljen azokról a az eredményekről, amelyek az európai ülések nek a kapcsán felmérte a különböző hatásokat. Good morning, uh, everybody. Jó napot kívánok mindenkinek! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és a kezdeti eredményekről beszélhetek önöknek az eddigi dolgokat illetően. A belga kormánynak a kezdeményezésére indult el az egész üléssorozat el, és ennek hatására alakultak ki az európai hálózatok, tagállamok, és nagy mértékben támogatták egyébként a belga kormány részéről ennek a tanulmánynak az elvégzését, mert mondanom sem kell, hogy elszigetelni ezt a tanulmányt a, a, a dolgoktól nem lenne jó. Hát nagyon sok segítségre volt szükségem ennek a tanulmánynak az elvégzésére, de a különböző részvé részvevőknek az elmúlt kilenc éves hangját kellett átolvasnom, nagyon nehéz volt, hiszen nagyon sok embert már nem tudunk megtalálni, de szerencsére voltak olyanok még, akik segíteni tudtak, és akartak is segíteni, tehát először is meg szeretném köszönni mindenkinek, akik részt vettek ennek a tanulmánynak az elő, állít, elő, elkészítésében. Tehát ezek még egyszer elmondanom, hogy csak a kezdeti eredményekre mutatnak rá, de októberben lesz majd ennek a tanulmánynak egy végső változata. Hát a hatást megvizsgálandó, az volt a feladatunk, hogy nézzük hogy, meg, hogy hogy melyek azok a kérdések. Hát négy nagy kérdést ö, ö, ö, állítottunk össze, ez itt van fönt a tában. Hát az első kérdés az az, hogy ö, ö, mi a szegénységben élőknek ö, milyen, milyen hatása van a szegénységben élőkre. A másik pedig, hogy milyen hatása van mindennek a társadalmi, a, a, a, a polgári társadalom rész, részvevőire, az intézményekre, hiszen közön sem kell együtt dolgozniuk a, a szegénység kizárásán. Tehát nagyon fontos ezeknek az intézményeknek a szerepe. A harmadik kérdés pedig, hogy milyen hatással van a szegénységpolitikákra. Itt az nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen hatása van. Az utolsó kérdés pedig nagyon tipikus az összes többivel, tehát itt arról van szó, hogy hogyan tudjuk fölmérni azt, hogy uh, hogyan tudjuk a részvételt ezeken az üléseken fölmérni. Na most különböző módszereink voltak, három módszert tartottunk meg, amelyekkel a válaszokat véltük megadni és ezekkel akartunk a kérdések kapcsán válaszokra találni. Hát az első lépcső lépés az az volt, hogy az első lépcsének a kapcsán megpróbáltunk e-mail címeket találni, a korábbi részvevők címeit kerestük meg, és megpróbáltuk elérni a legtöbb embert. Hát 300 felkért emberből 79-en válaszoltak a kérdéseinkre. Most kik voltak azok, akik válaszoltak? Hát nagyon sokan voltak politikusok a különböző kormányok részéről, a civil szervezetek részéről, voltak a szegénységben élő emberek közül is, voltak különböző szervezők és a egyetemi körök is. Hát nagyon nehéz volt egy ilyen kérdőívet kiállítani, mert nagyon nehéz ugye a kérdésekre árnyalatos válaszokat kapni, de arra is szükség volt, hogy interjúkat tudjunk végezni, hogy jobban tudjuk kidolgozni azokat a válaszokat, amelyeket keresünk. Tehát a hálózatoktól, civil szervezetektől, politikusoktól is kaptunk néhány interjút. A harmadik lépésben pedig esettanulmányok voltak, ezek nagyon érdekesek voltak. Végül is két, kutatást is ír, két kutatót is érintett ez a dolog, engemet és kollégámat olyan országokba mentünk el, ahol helyben emberekkel tudtunk beszélgetni, annak érdekében, hogy több információt tudjunk az adott témával kapcsolatosan összegyűjteni, és a ez adta lehetőségét annak, hogy ezt a hálón, net, az interneten keresztüli véleménykutatást el tudjuk végezni. Na, hát beszéljünk most akkor az eredményekről. Hát először is engedjék meg, hogy beszéljek néhány szót arról, hogy milyen hatása volt általában az üléseknek, egyáltalán jobban megértik megértették-e ennek az egésznek a szerepét. Hát 79 százaléka azoknak, akik a webszörvényre, tehát az internetes felmérésre válaszoltak, azt mondták, hogy igen, ma már jobban látják, hogy hogyan történnek, mert látják, hogy vannak politikák. A másik kérdés az volt, hogy vajon többet tudnak-e ma már arról, hogy hogyan kell a szegénység ellen harcolni. És nagyon érdekes volt az eredményünk, hiszen 80%-a a politikai, a politikusoknak azt mondta, hogy hogy, hogy végül is többet tanultak természetesen, de leginkább abból, hogy mennyire különböző módon kezelik, kezelik ezeket a dolgozókat. Aztán 56%-a az embereknek azt, arra a kérdésre, hogy mit tanultak ebből, azt válaszolták, hogy ugyan nem sokat tanultam belőle, de tehát a kevesebben, mint a politikusok válaszoltak ilyen értelemben, de 56%-uk volt az, akik azt mondták, hogy mégis másként látják ma már a dolgokat. A következő kérdés pedig az volt, hogy hogyan, milyen hatása van ezeknek az üléseknek a szegénységben élőkre. Különböző emberekkel beszéltünk, azokkal, akik részt vettek ebben a felmérésben, és feltettük ugye a kérdést, hogy a saját egyéni fejlődéséhez hozzájárultak-e ezek a dolgok, illetve nagyobb szolidaritást tudnak-e kidolgozni a szegények között. És a, a lengyel delegációnál elmondhatjuk, hogy ott 87 százaléka azoknak az embereknek akik az üléseken részt vettek, úgy ítélték meg, hogy saját egyéni fejlődésükben ez egy nagyon jelentős lépés volt. Aztán nagyon fontos az is, hogy hogyan lehet kiterjeszteni ezeket a dolgokat, megvalósítani, hiszen azok, akik részt vettek, sokan mondták, hogy erősebbnek érezték a részvétel után magukat, jobb körülmények között éltek, és látták azt is, hogy jobb a körülményük, a saját életkörülményük, mint mások, akik hasonló helyzetben voltak sokan értett, érezték azt, hogy személyes támogatást kaptak ezeknek az üléseknek a kapcsán, és kevésbé elszigeteltnek érezték magukat. Ö, ö, és sokan voltak olyanok, akik az ülések kapcsán sokat tanultak. A második kérdés sorozat pedig az volt, hogy vajon több szolidaritás alakult-e ki a szegények között. És nagyon egyetértek azzal a megállapítással, az, mint 52%-ban azt mondták, hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy egy tudás, egy, egy tanulási folyamatban vagyunk, látnunk kell, hogy mások hogyan élnek, látnunk kell azt is, hogy másoknak is van problémájuk, nem csak mi vagyunk. És ebből azt lehet leszűrni, hogy lehet, hogy nem biztos, és ne, hogy helyesen cselekszünk. De fontos azt is látni, hogy hogyan lehet megoldani ezeket a dolgokat, illetve azt, hogy egymással véleményt tudunk cserélni a ö, ö, politikusokkal és a politikákkal kapcsolatosan is elmondták, hogy jobban bevonják, ö, nagyobb bevonást éreznek. Most nézzük meg, hogy a, azok az ö, hatások, amelyek a társadalom ö, szereplőire és az intézményeire ö, vonatkoznak, hogyan alakultak. Hát ö, ö, akkor, amikor azt nézzük, ugye, hogy ezen a táblázaton, a baloldali oszlopon lehet látni, hogy a politikusok ö, ö, ilyen értelemben ö, ö, ö, sok ö, ö, hatást kaptak, mert végül is a ö, nagyobb ösztönzést láttak. Egyéb eredmények például. Lehet látni ugye, hogy a piros ról átjutni a zöldre hogyan lehet. Tehát azt mondták az emberek, hogy ezeknek az üléseknek nagyon kicsi hatása van a nyílt vitára. Tehát itt kellene, ebben a, ezen a ponton kellene javítani. Pozitívabb dolog volt, hogy tulajdonképpen ezeknek az ülés, ezeknek a találkozóknak a kapcsán talált ö, ö, kérdésekben mindenki saját országában megpróbált olyan szervezetekhez eljutni, amelyek a szegénység ellen harcolnak és ilyen értelemben ez a, a, a minőségében e, javította az információadásnak a e, hátterét nézzük meg, hogy milyen hatása volt a politikákra. Csak 59 százaléka a politikusoknak véli úgy, hogy ezeknek az üléseknek hatása volt a politikákra, sőt, de 68 százaléka azoknak, akik ö, ö, ö, szegénységben élnek, ö, ö, úgy vélik, hogy semmilyen hatása, vagy nem volt hatása a e, politikákra ezeknek az üléseknek, ezeknek a találkozóknak. A legnagyobb hatást ö, e, ö, e, ott mértük le, hogy gyakorlatilag a legnagyobb részben vettek részt a politikusok és a döntéshozók ezeken az üléseken. Na most Hát ugye az a politikusok sok mindent megtanultak, azt illetően, hogy mi minden van a számok mögött, mit is jelent a szegénység, és miért küzdenek az emberek minden nap, azok, akik ugye szegénységben élnek. Aztán az a, a, a, az határidőknek a meghatározása is nagyon fontos volt, mert végül is egyre több politikus gondolkodik most már ennek a kérdésnek a keretében politikákról. Nézzük meg, hogy milyen hatása volt ennek az üléssorozatnak az európai politikákra. Hát a az európai politikákba bevettük ezeknek a találkozóknak a kapcsán elhangzott beszélgetések tapasztalatait. Vannak olyan jelzéseink, hogy vannak az ülések és a hajléktalanokkal kapcsolatos kérdések közötti kérdések rendezésében. Beszéltünk arról is, hogy vannak az energiapolitikákra is hatások. Milyen hatásai vannak ennek az ülésnek az országos szinten? Jövő hét Jövő hónapban lesznek majd ezzel kapcsolatosan felmérések, de már most elmondhatjuk, hogy Olaszországban például a szegénységben élők találkozáját egy olyan példaként vették elő, melynek kapcsán helyi országos üléseket rendeztek. Az országos találkozók pedig szinte előkészítik ezt az európai találkozókat, vállalkozót. És vannak egyéb példák is, amelyeket felvetettek, például a romákkal kapcsolatosan, különböző országokból beszéltünk az energia problémákról és a, bevét, a, a jövedelmekről. Aztán az utolsó kérdés, amit megvizsgáltunk, az üléseknek a részvétele. Az összes kérdésre, amelyeket föltettünk, ezzel kapcsolatosan több mint 70%-ban kaptunk választ, lehet látni, hogy az, e, itt álló emberek mindenki, e, mindenki mosolyog ezen a képen, de hát nem mindenki talán e, érzi ezt ugyanígy. Na most nézzük, melyek voltak a pozitív hatások. Hát az, hogy az emberek nagyon öszt, e, nagy, e, nagy motivációval jöttek elő, e, e, nem volt nagy a nyomás a e, munkára, jó volt az előkészítés, és nem volt voltak nyelvi problémák a részvételt kapcsán. A negatív pedig az az, hogy bizony nagyobb elvárásokkal jöttek ide, és az, hogy bizony jobb lenne, hogy több politikus vegyen részt, és folyjon bele ezekbe a vitákba. Hát most ezzel a cinikus kéz, képpel szeretnék, szeretném befejezni ezt a dolgot. Tulajdonképpen ezzel azt szeretném elmondani, hogy ezeknek az európai üléseknek a folytatására mindenképpen pozitív kicsengéssel ad választ a, a, a mi tanulmányunk. Köszönöm szépen Daniel Drixnek ezt a, az előadást, ezek adatok ahhoz, hogy hogyan lehet ezt majd folytatni. De a kérdés ugye az volt, hogy mit hoz nekünk az ülések óta és az ülések között ennek a kérdésnek a kezelése. Hát ugye azt mondják, hogy ön a politikusok és a szegénységben élők között nyilván nagyon sok még ilyen értelemben a kapcsolathiányból fakadó probléma, de ebből mégis az derül ki, hogy vannak már eredmények, és nagyon fontos végül is, ezért vagyunk itt, nagyon sok mindent hallunk a különböző országok részéről, és azt is látjuk, hogy maga a politika javult ebben az irányban, és nagyon fontos eleme ennek a tanulmánynak, amit most mondott el az hozzászóló. Lassan halad nagyon az idő előre, tehát kénytelenek vagyunk más dolgokra is áttérni. Most, hogy meghallottuk Carbarelli asszonyt, Derix asszonyt is, azt hiszem, most talán arra kellene áttérni, hogy a teremből meghallgassunk embereket. Meg szeretném kérdezni, hogy kik azok, akik esetleg hozzászólnának. Már van három jelentkező, négy, egyelőre négy ö, ö, hozzászólót fogunk megtartani, tehát innen erről az oldalról kérem először. Lenne egy javaslatom, az európai találkozóknak nem szabad, hogy ö, külön kezeljük őket. Fontos, hogy az EU és az Európai Parlament napi rendjén maradjon ez a kérdés. Új stratégiára, új stratégiai tervre van szükség az EU 2020-ra. Ehhez a szegénység elleni küzdelem platformját is valóban létre kell hozni, azért, hogy közvetlenül bevonjuk a szegénységben élőket. Köszönöm szépen. Kérem, hogyha valaki szót kér, akkor először mondja el azt is, hogy milyen nyelven fog beszélni, és mutatkozzon be röviden. Ez Marie-Louise de Grok volt a belga delegációból, aki az imént szót kért, mivel én magam is belga vagyok, természetesen jól ismerjük egymást. Most a német delegációnak adnám meg a szót. Azt hiszem, hogy Jens németül fog hozzászólni. Jens Schröter, Németország. Ma délelőtt több előadást meghallgathattunk. A következtetés az, hogy teljesen ugyanaz most a folyamat, mint tavaly. A politikusok részéről azt hallgatjuk, hogy önök kivitelezni akarják az ötleteinket, közben semmi sem történik. A válságnak megvoltak a következményei. A spekulátorok, a gazdagok, a bankok több milliárd eurót kaptak. Ma az európai kormányok azt tervezik, hogy a jogszabályok alapján mi a szegények fizessük meg ennek az árát. Azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság és a politikusok képviselője most az egyszer egyértelműen figyelembe vennék a mi érdekeinket, nem csak itt Brüsszelemben, és a gazdasági érdekeinket is figyelembe kell venni. Thank you. Köszönöm. Ott az úrnak adjuk meg a szót. Pierre Gonçalves, Portugáliából. Először is szeretném megköszönni az itt jelenlévőknek, különösen a szegénységben élőknek, hogy eljöttek. Tényleg ők ezen találkozónak a főszereplői nélkülük nem le- jöhetett létre. Nem jöhetett volna létre ez a mai találkozó. Elég régóta beszélünk, nem tudom, hogy pontosan mióta, a statisztikákról, a tanulmányokról, a stratégiákról, és azon több millió emberről, akik szegénységben élnek. Közülük sokan olyan helyzetben vannak, hogy nem is tudtak ma reggel mit enni, tehát nagyon sokan a miénknél sokkal nehezebb helyzetben vannak a tanulmányokat, a statisztikákat, az elméleteket mindenképpen közelíteni kell a gyakorlathoz. Továbbra is vannak olyanok, akik szegénységben élnek, akik teljesen reménytelenül élnek, és állandó szorongásban élnek. Figyelembe kell őket is venni. Nem tárgyakról van szó, és nem elég reptereket építeni, és fegyvereket venni a hadseregeinknek. Az emberekkel kell foglalkozni. Ezen emberekért kell küzdenünk nem tárgyakról, anyagi dolgokról van szó, hanem személyekről, emberekről. Egyértelműen ki kell mondani, hogy itt emberekről van szó. És ezért szeretnék egy kihívást most indítani. Létre kell hozni a szegénységben élők jogi kartáját, és ezen személyek jogait és kötelezettségeiket fel kell mérni. Köszönöm nagyon fontosnak tartom, hogy ahogy ezt ön is tette, kiemeljük, és Jens is már a német delegációból ezt megtette, hogy más területekkel is foglalkozni kell, nem csak a szociális kérdésekkel ezen szakpolitikán belül. És ahogy az elhangzott, a költségvetés is nagyon fontos azért, hogy tudjuk, hogy hova mennek a pénzek, és ezen elemeket is figyelembe kell venni. Most pedig ott a terem végében adom meg a szót az úrnak. Holger Saliba um, from the Maltese. Holger Saliba Máltáról, és máltaiul fogok hozzászólni. Gyakran beszélünk a szegénység felszámolásáról. Ez valóban jó ötlet, és nagyon jól hangzik. De azért vigyázzunk. Esetleg azt a benyomást kelthetjük, hogy egy szép napon már majd leállíthatjuk ezt a küzdelmet a szegénység felszámolásáért. Azt hiszem, hogy ez egy állandó vállalás, hiszen tudjuk, hogy a társadalmi, gazdasági és politikai helyzetek állandóan változnak. Tehát az az elképzelés, hogy esetleg egy szép napon majd végét vethetjük a szegénység elleni küzdelemnek, ez nem reális elképzelés. És van még egy más valami, egy másik gondolat, ami most felmerült. Eléggé le voltam nyűgözve, amikor azt hallhattam, hogy milyen különbségek vannak a szociális politikai területek és a gazdasági politikai területek között, és hogy a stratégiák nem mindig felelnek meg egymásnak, és nem mindig egészítik ki egymást. Ez engem valóban aggaszt. Ennek az az oka, hogy a politikusok az ajánlásaikkal és javaslataikkal együttvéve, és a mi javaslatainkkal mindenképpen holisztikusan kell, hogy bánjanak. Emlékeznünk kell rá, hogy itt valódi emberekről, életekről van szó, és figyelembe kell venni azt is, hogy a politikai és a gazdasági, tehát a tágabb dimenziók milyen szerepet játszanak. Úgyhogy valóban ki kell emelnünk, hogy a minimálbérnek milyen jelentősége van, és azt is, hogy az üzleti életre is ö, ki kell térnünk. Egyetértek az előttem szólókkal, itt emberekről, nem pedig számokról és statisztikákról van szó. Ez egy olyan valóság, amivel foglalkoznunk kell. Thank you. I just want to remind you. Köszönöm szépen. Szeretnék még emlékeztetni rá, hogy nem tudjuk mindenkinek megadni a szót, aki szót kért, de a workshopok első részében folytatjuk majd ezt a vitát, és más meghívott vendégeinkkel és más döntéshozókkal folytathatják majd a workshopokban délután is, vagyis a plenáris után a munkát. Most Friderigo asszonynak adom meg a szót a parlament képviseletében, először pedig most önnek, igen. Muito obrigada. Eu queria... Köszönöm. Spanyolul fogok hozzászólni. Manuela Perez vagyok, Spanyolországból. Először is lenne egy kérdésem. Szeretném tudni, hogy mi az oka annak, hogy az európai találkozók nem sikerül elérnie a célkitűzéseit. Én az összes európai találkozón részt vettem, de nem látom, hogy ezen európai találkozóknak milyen eredményük lenne. Nem tudom, hogy miért nem sikerül elérnünk a célkitűzéseinket. És lenne egy másik felvetésem is. A szegénység nem csak pénzügyi vagy gazdasági probléma. Lehet, hogy van valakinek elég anyagi forrása, de ettől még nem fér hozzá a kultúrához, vagy a munkahelyekhez. Például, mivel én tolószékes vagyok, ezért nagyon sok munkahely nem elérhető számomra. Tehát valóban létezik a pénzügyi szegénység is, de én magam is szegénynek tartom magam. Van pénzem arra, hogy ö, vegyek magamnak ennivalót, ettől függetlenül az összes a társadalom által felkínált forráshoz nem férek hozzá a kultúrához, a munkahelyekhez. És tényleg további kérdésem, hogy miért nem sikerül az európai találkozónkkal a valóságon változtatni, és a második felvetésemre is szeretnék választ kapni. Thank you for this and to remember us that it is more... Köszönöm szépen. Valóban köszönöm, hogy emlékeztetett rá, hogy nem csak pénzről van szó, hanem nagyon sok más dolog képezi részét a szegénységnek. Most Figuredu asszonynak adom meg a szót az Európai Parlamenttől. Dobrigada, Köszönöm szépen. Én is szeretném üdvözölni a jelenlévőket, és az elhangzott bírálatok ellenére szeretném megnyugtatni önöket. Önök fontosak, és nagyon fontos, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy meghallgathassuk az önök tapasztalatait és a probléma különböző megközelítéseit. De egyetértek, valóban tényleg tovább kell menni a jelenlegi tevékenységen. A szegénységben élők belefáradtak abba, hogy állandóan csak beszélnek, és nincsen eredmény. Ők gyakorlati intézkedéseket, gyakorlati fellépéseket várnak. Azt gondolom, hogy ez a nagy kihívás a politikai döntéshozók számára. Nem lehet kimondani, hogy 2010 az EU-ban a szegénység elleni küzdelem éve, hogyha utána pedig úgy döntünk, hogy különböző megszorító intézkedéseket hozzunk azért, hogy a stabilitási paktumot betarthassuk, és hogy a költségvetés kiadásain csökkentsünk. Amikor a költségvetést visszaszorítják, az azt jelenti, hogy a közszolgálatokon fognak visszafogni, hogy a különböző szociális juttatásokon, hogy kitolják a nyugdíjkorhatárt, hogy a minimálbéreket csökkentik, és hogy növelik az adókat. Ez egyszerűen lehetetlen. Mégiscsak pontosan ez történik jelenleg Európában. Idén írjuk az Európai Unióban a szegénység elleni küzdelem évét, és ugyanakkor a gazdasági helyzettel csak tovább rontunk a szegénységben élők helyzetén. Ez szégyen, ez botrány. Nem szabad félni attól, hogy valaki elmondja, hogy mennyire felháborítanak tartja mindezt. Úgyhogy kérem, hogyha politikusokról beszélnek, azért ne ö, kezeljék mindegyiket ugyanúgy. Vannak olyan politikusok, akik az önök oldalán állnak, akik valóban küzdenek a szegénység ellen. A ö, foglalkoztatás és szociális ügyek ö, bizottságának az elnök asszonya elmondta, hogy ö, tegnap a szakbizottságunkban megszavaztunk egy jelentést, amely kiemeli ezeket a problémákat, és amely megkongatja a vészharangot. Sajnos, annak ellenére, hogy én is ezen jelentésnek egyik jelentéstevője vagyok, és annak ellenére, hogy nekem is van szavazati jogom, ettől függetlenül mindig a többség dönt. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy annak ellenére, hogy nekem is fontos szerepem volt a jelentésben, teljesen nem elégít ki engem a jelentés tartalma. Októberben fogunk a plenárison szavazni erről, és akkor újabb vitát szervezünk majd. Addig mindenképpen lehetőségük van önöknek is arra, hogy módosító javaslatokat nyújtsanak be azért, hogy javítsanak ezen jelentésen, és elmondják a tanácsnak és a bizottságnak, hogy itt az ideje, hogy gyakorlati lépéseket hozzanak jó minőségi közszolgáltatást kell garantálni mindenkinek, megfelelő minimálbért kell garantálni, amiből méltányosan lehet élni, méltóan lehet élni. A mostani ülésen is elhangzott már ez, hogy itt nem csak pénzkérdésről van szó, nem arról van szó, hogy mindenkinek legyen annyi pénze, hogy kellő ennivalót tudjon enni. Itt arról van szó, hogy az egészségügyhöz, a kultúrához, megfelelő lakhatási körülményekhez hozzáférjen mindenki. A szegényeknek is joguk van a kultúrához, ezt már elmondtuk. Úgyhogy a minimálbért úgy kell meghatározni, hogy ezen igényeket tükrözze, és hogy ez Európai Uniós szinten bevezetett szabvány legyen. Európai Uniós jogszabályra van szükség ahhoz, hogy ezt elérjük. Tegnap nem sikerült ezt a jelentésünkbe bevenni, de biztos vagyok abban, hogy az önök segítségével sikerül ezt októberig elérni. Mindnyájunknak dolgozni kell azon, hogy ezt a célkitűzést elérjük és ez még nem minden, ez csak egy első lépés. Utána azt kell majd biztosítani, hogy a jelentést valóban végre is hajtják, és hogy minden a szegénységben élő személyhez eljut az eredménye. El kell érnünk azt, hogy a szegény munkavállalók ne legyenek szegények. Megfelelő fizetést és méltányos munkahelyeket kell garantálni, megfelelő munkakörülményekkel a nyugdíjasok, akik szegénységben élnek, nekik is joguk van a különböző nyugdíjjárulékokra, és az ő nyugdíjjárulékaikat is megfelelő méltányos szinten kell meghatározni. Ezt kell kérni a tanácsról és a bizottságtól, ez az általam hangoztatott kihívás, és köszönöm, hogy önök is felhívják a figyelmét, a parlament és a bizottság figyelmét ezen problémára. El akartam mondani, hogy mennyire támogatom önöket. Köszönöm. Köszönöm szépen Figyelődő asszonynak látjuk, hogy mennyire fontos, hogy együtt tudunk dolgozni, és hogy ezeket az intenciókat törvényé tudjuk alakítani. Sajnos az idő miatt le kell zártam ezt a vitát, de folytatni fogjuk ezt a dialógust, ezt a párbeszédet a, köle, a következő munkacsoporton belüli ülések keretében, de még mielőtt oda átmennénk, egyébként lesz majd egy kávészünet, Zsirondalnak szeretnék néhány gyakorlati dolgot bejelenteni. Hát ugye már az elmúlt halmakban sokat hallottuk, hogy ugye nagyon sok erőfeszítést igényelt az, hogy ez az ülés most az Európai Parlament épületében kerülhetett megrendezésre. Néhány információt, gyakorlati információt szeretnék elmondani, általános információ. Ahhoz, hogy valaki megtalálhassa a kávészünét után a ö, workshopnak a ö, ö, helyét, mindig azt kell önöknek figyelni, hogy hol lehet találni azt a fotót, amelyen a kislányt lehet látni. Tehát ez az egyik fontos információ. A másik pedig föl szeretném hívni a figyelmet az európarlamenti képviselőknek és asszisztens klienseiknek, hogy amikor majd innen elmennek, akkor egy olyan ö, ö, ö, ö, egy, egy olyan anyagot kaphatnak meg, amely mellett ö, ö, megtalálják a saját delegációiknak a fényképét, mellette lesz természetesen a, az időpont is, és a ö, ö, teremnek a neve, hogy hol vannak az övények. Mindig annak a kapcsán fogják megtalálni ezeket az információkat, a, a, ahol is mindig ott lesz majd ennek a kislánynak a képe, így fogják megtalálni. Most az első dolog, amire föl szeretnék most mindenkit kérni. Szeretném először is a, a hozzászólókat arra kérni, hogy mindenki menjen majd ki. Majd ezt követően mindenkit kérek arra, hogy a terem közepe felé tudjon mindenki elmenni a családi fotó elkészítése érdekében érdekében. Tehát először is kérem, hogy a hozzászólók menjenek el most a panelből, eh, a eh, pulpitusról, és mindenki eh, a terem közepe felé fog haladni a fotó elkészítéséhez.